Lezárom a szavazást. 13 a 13 ellenében elutasítottuk. 259-es Gressle Stász. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Úgy gondolom, ugyanaz a szavazási magatartás, de azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 259-eset. Lezárom a szavazást. 12 igen, 14 nem, elutasítottuk. 260-as jön, rögtön elektronikusan is szavazunk róla. Lezárom a szavazást. 12-13 ellenében elutasítottuk, 261-es elektronikusan szavazunk. 261-esről. Lezárom a szavazást. 13 a 13 ellenében elutasítottuk. 262-es, rögtön elektronikusan szavazunk róla, mert ez nagyon szoros, itt a szavazati arány. Lezárom a szavazást. 12-11 ellenében elutasított elfogadta, 263-asat ugye visszavontuk, 264-es Gressles társjavaslat, rögtön elektronikusan szavazunk róla. Lezárom a szavazást. 13 a 13 ellenében, 265-ös, szintén elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 13 a 14 ellenében elutasítottuk, és akkor a 266-os jön. Szintén elektronikusan szavazunk róla. Lezárom a szavazást. 23 igen, 4 nem, szavazattal elfogadtuk. A 267-eset visszavont, elfogadták. 268-as Gressle ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtók. 269-es Bradburn Csárnecki ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de akkor ellenőrizzük. Tehát a 269-es módosító indítványt. Lezárom a szavazást. 13 igen, 14 nem, tehát elutasítottuk. 270-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk. 271-es, Markus Piper, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik, rendben ellenőrizzük. 271-es, Markus Piper módosító indítványa. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 igen, 11 nem, ezt akkor elfogadtuk. 272-es Markus Piper tollából. Ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. 273-as Panajotova féle módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 274-es Martin Ehrenhauser-től ki van mellette? Ellene? tartózkodók elutasítottuk, 275-ös Markus Pipertől ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 276-os jó magamtól ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 277-es Odi ki van mellette, ellene, tartózkodók ez szoros, akkor a 277-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 11 igen, 14 nem, tehát elutasítottuk. 278-as Philip Redben ki van mellette ellene. Ki tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Hogyha tiltakoznak a pacsorokból, nem, akkor elfogadtuk. 279-es Odi ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 280-as Jens Geyer ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 281-es Bradburn ki van el, mellette. Ellene tartózkodók. Ez is szoros, úgyhogy akkor ezt is ellenőrizzük. 281-es. Lezárom a szavazást. 14 igen, 13 nem szavazattal elfogadtuk. 282-es Ingeborg Gressle van mellette. Ellene. Tartózkodók. Ez is nagyon szoros. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 igen, 13 nem, tehát elfogadtuk. 283-as Markus Piper mellette ki van. Ki ellenzi? Tartózkodók. Ez ugyanaz a szoros eredmény, ellenőrizzük. Itt a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban harc van. Lezárom a szavazást. 14 igen, 13 nem szavazat. 284-es Panajotova ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogatók. 285-ös Markus Piper ki van mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, ugyanis úgy látom, hogy nem fáradnak a harcosok. Lezárom a szavazást. 19 igen, 7 nem. 286-os Markus Piper, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, ezt is elfogadtuk, és akkor most áttérünk a zárószavazásra elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 25 igen, egy nem szavazattal, nulla tartózkodással gratulálunk az előadónak. Rendben. orde brengen. De stemming over de speciale rapporten van de Rekenkamer. Most pedig következik a számvevőszéki külön jelentésről szóló szavazás. Ezzel kapcsolatban megadom a szót a jelentéstevőnek, illetve hogy nem, Gressler képviselő a szót. Csak el szeretném magyarázni, hogy miért van ilyen sok módosító indítvány, hiszen az ajánlásoknál, melyet a szakbizottságunk elfogadott, ezek közül hiányzik egy-kettő, amelyről a jelentéstevő beszélt, és ezeket módosítónként nyújtottam be. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Raport... Sajnos mikrofonon kívül hangzott el. Akkor a módosításokkal kapcsolatban elmondható az, hogy lehet blokkban szavazni? Nem tudom, hogy a többi frakció mit csinál. Mondhatjuk, hogy tömbben? Igen, mondhatjuk. Oké, okay. 1-től 18-ig. Illetve, hogy elnézést, 1-től 25-ig. 1-től 25-ig blogban szavazunk. Jan. 1-től 12-ig. Tehát akkor 1-től 12-ig szavazunk blogban. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Következő, 13-as, Gressler képviselő. Mellette, ellene, tartózkodók, nagyon kis a, kicsi a különbség, úgyhogy leellenőrizzük elektronikusan 13-as módosítást. Lezárom a szavazást. 14-10 ellenében elfogadva. Tehát a 13-ast elfogadtuk, következik egy újabb blokk, vagy nem? Külön kell szavazni? Egyiket a másik után külön? 15-től 25-ig szavazhatunk blogban? Nem. A liberálisok nem támogatják. 14-es mellette ellene tartózkodók. Itt megint nagyon kicsi a különbség, tehát leellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva 15-10 ellenében. Kedves kollégák! Nekem egyszerűbb a dolgom így. 15-ös mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan 16-ost. 16-os. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-9 ellenében. Elfogadva. 17-es. Gressle mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 18 mellette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 ellene tartózkodók elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Huszonkilences. Le, lezárom a szavazást. 15-10 ellenében elfogadva. 30-as mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 31 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 32 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 33 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 34 mellette leellenőrizzük. 33-ast leellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 13, mellette 12, ellene. Még jó, hogy leellenőriztük. Elfogadva. 34. Mellette, ellene. Tartózkodók, Úgy tűnik, hogy elfáradtak a néppárti képviselők. Ellenőrizzük akkor le a 34-est. És kérném, hogy jobban emeljék fel a kezüket láthatóban az LPP-s e kollégák. 33-as elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást 13-12 ellenében elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 46 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47, ez az enyém, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodók leellenőrizzük a 48-ast. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 10 ellene. 49 Papadopoulou mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 50 menje, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 51 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 52 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, ezt elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le. 53-as Papadopulú elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, egy ellene. Azt hiszem, hogy fel kellene ébredni, mert egyre fáradtabbak vagyunk. 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 56 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60-as mellett, eluta, ö, vagy visszavonva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62-től 68-ig szavazhatunk-e együtt blogban. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Odi úr módosítását leellenőrizzük. A 62 és 68 közötti részt először leellenőrizzük elektronikusan. Started the stemming. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 12-en ellene. Jó, hogy leellenőriztük. 69-71-től Odi úr részéről mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, ketten ellene, 6 tartózkodással. Gratulálunk, elfogadtuk a jelentést. What do we have now? first CDF and then parliament. We hebben dat goed gedaan. We, hebben twaalf, we zijn twaalf minuten voor op, uh, op het schema. 12 perccel eh, előbb vagyunk, mint ahol lennünk kellene. Ötös napirendi pont következik. Európai Fejlesztési Alapok mentesítése. Zondergaard úré ez a jelentés. A jelentéstevő esetleg eh, el kívánne mondani valamit ezzel kapcsolatban, nincsen, akkor nézzük a szavazólistát. Eigen e ja. Ik stel voor dat we, we, we hebben de agenda aangenomen, mevrouw Grisle, in de juiste volgorde. U hebt toen geen opmerkingen gemaakt. Elfogadtuk a napi rendet. Gressle asszony, akkor nem tett megjegyzést, úgyhogy most ezt így fogjuk lefolytatni. Zondergárd úr kettes módosításáról szavazunk. Ebben azt, javasoljuk, hogy, azt javasolja, hogy a mentesítést adjuk meg. Ki az, aki támogatja Zondergárd úr második számú módosítását, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas módosítás, Bradburn úr ö, okafogyott, egyes módosítás Makovai Gressle, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most következik az elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-an mellette, ketten ellene. Következik a számlás zárásával kapcsolatos második rész. 5-ös és 6-os módosításról ne feledkezzünk meg. Négyes módosítás, Makovai Gressler. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Akkor most erről is elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Huszonnégyen mellette, ketten ellene, elfogadva. Következik az állásfoglalási indítvány. Deve egyes. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ole Schmidt 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as Ingeborg Gressle mellette ellene elnézést, a 20-asról szavazunk, 20-as, 20-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 3 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 4 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Deve 5 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22-es. Két részben. Első rész, mellettem. Ellene. Tartózkodók. Ez azt hiszem, hogy elutasítva, de ellenőrizzük le elektronikusan, tehát a 22-es első részéről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Heten mellette 19 ellene elutasítva. Második rész okafogyott. Nem. Mégiscsak szavazunk a 22-es második részéről. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 25. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 26-os. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Huszonnégyes bekezdés. részenkénti szavazás következik, illetve egy nem külön szavazás a 24-esről. Mellette ellene tartózkodók. Ezt azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le a 24-est elektronikusan. Elfogadva. 25-ös. Két részben. 25-ös bekezdés, 28-as módosítás első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 27 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 29 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 30-as mellette, illetve hogy a szóbelileg módosított formájában mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32. szóbelileg módosított formájába mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33-as, mellette ellene tartózkodók, azt hiszem ezt elutasítottuk, nem ö, ellenkezik senki, azért mégiscsak ellenőrizzük le a 33-ast. 12 for 15. Lezárom a szavazást 12-15 ellenében, tehát elutasítva. 33-as volt ez, úgyhogy következik a 34-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 35. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Következik a 39-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 2 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 44 mellette 44 szobaileg módosított formájában mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45 mellette mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46 akkor ellenőrizzük a 45-öst Ole Schmidt-től. 45-ös, tehát Ole Schmidt-től. Lezárom a szavazást. 19-8 ellenében elfogadva. 46-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve 6 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítás következik, illetve, hogy bocsánat, a 48-ast előtte leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 10-16 ellenében elutasítva. D szóbeli módosítás, Zondergárd, ez az 50-es bekezdése vonatkozik, tehát 50-es bekezdés, Zondergárd módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük az 53-ast. Lezárom a szavazást. 23-an ellenzik, csak négyen támogatják, úgyhogy hát ezt bizony elutasítottuk keményen. Elutasítva. 54-es. Hát ez azt hiszem, hogy a plenárisan egy teljes felháborodást, közfelháborodást keltett volna. 54-es mellette, Azt hiszem, hogy valaki hozzá kívánt szólni? Nem? Nem, rendben. Akkor csak egy kicsit kis kavarodás volt. 54-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 55 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 56 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 57 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve 7 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve 8 mellette ellene tartózkodok elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodok elfogadva, mell, 8-as mellette ellene tartózkodok elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodok elfogadva. Hol is tartottunk? 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók Elfogadva. Végső szavazás. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 3-an ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. És mindenki másnak, aki közreműködött a munkában, áttérünk a parlament mentesítésére. Creating Parliaments. Tehát a parlament mentesítésem. Éva Ortiz a jelentéstevő kéri a szót? Köszönöm szépen, elnök úr. Csupán annyira szeretnék utalni, hogy a szavazási, szavazólistámban van egy hiba a 44-es pontnál, Gressle asszony módosítójánál mínusz szerepel, valójában pedig plusznak kellene szerepelnie. Tehát ez egy kis nyomtatási hiba. Rendben van, tehát a negyedik oldalon, a 44-es módosítónál egy másik jelnek kell lenni, plusznak kell lenni. Jól van, akkor elkezdjük a szavazást. Egyes módosítom, jelentéstevő módosítója. És Ivan úr ugyanezt a módosítót nyújtotta be mellette, tehát mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Kettes módosító, Epping, Csernék és a többiek, Bradburn, ez okafogyottá vált. Aztán név szerint szavazunk a következőről. És látszani. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, egy ellenem. Elfogadtuk. Tovább lépünk. Az állásfoglaláshoz egyes pont, ötös módosító indítvány. Nem? Bocsánat, de az ötös módosító. Gerben Brandi és De Jong. Mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. és addig megkeresem a szavazólistámat. Collega's, als u mij eventjes toestaat, want... A kollégáktól addig egy kis türelmet kérek, mert ugye szavazó lista nélkül kicsit nehézkes lesz a munka. <laughs> ik denk dat ik Henk Prummel ga moeten vragen zijn. Úgy gondolnám, hogy meg kell ennek lennie, de nincs, tehát valakitől el kell kérnem a szavazólistáját. Elnézést kérek. Dat is het 59ste parlementslid van de Groenen. Dank je. Dus we gaan naar... Uh... Köszönöm szépen tehát. Elnézést kérek, hogy nem volt még a lista. Ötös módosítóról elektronikusan szavazunk. Ich Lezárom a szavazást. 15-11 ellenében elfogadtuk. A hatos oka fogyottá vált ezzel, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes, Epping és a többiek, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. <clears throat> Alai Sanders módosítója, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító, ugye a nyolcas maga kilences azonos, együtt, együtt szavazhatunk itt, illetve Chris Davis módosítóról mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le Chris davis 11-esről szavazunk tehát. Ja, het is verworpen, zie ik nu al. Ik sluit de stemming. Lezárom a szavazást. 9-17 ellenében nem kaptuk meg. 13-as módosító Alexander mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es okofogyotával, 14-es, ki van mellette, ez az én módosító, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös Epping Cserniki mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os sajátom mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as Martin éren haza mellette, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy nincsen meg, de azért ellenőrizzük le. 18 Ehrenhauser. Tehát a 18-osról Ehrenhauser kollega módosítójáról szavazunk, lezárom a szavazást. Igen, 13-14 ellenében, tehát elbukott. 19-es az enyém mellettem, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy megvolt, de azért ellenőrizzük le elektronikusan. Start stemming. 15-12 ellenében elfogadtuk. 20-as, Gressle asszony módosítója. Van egy szóbeli módosítóm, a szóbeli módosítóhoz mondja Gressle asszony, tehát eh, zárójában Végezetül pedig összerepel hogy a European Council, Európai Tanács helyett a Member States tagállamok szerepel. Rendben van, akkor ezzel a, a szóbeli módosítót, ezzel a szóbeli módosítóval szavazunk meg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21, ez enyém, ki van mellettem, ki van ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es, szintén a sajátom mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, Érenhalzer mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 24 Martin Ehrenhauser mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenzi valaki? Nem, akkor elfogadtuk. Hogy is tartunk? 25-ös. Ehrenhauser mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os támogatja, szintén Ehrenhauser kollégái, ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 27-es Martin Ehrenhauser mellettem. Csekkoljuk le, oké, okay, 26-osról megnyitjuk az ellenőrző szavazást. Ehrenhauser kollega módosító indítványáról szavazunk. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 16-11 ellenében elfogadtuk. 27 es szintén Ehrenhauseré mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 28-as az enyém mellette ellene tartózkodás elutasítva. Bocsánat, elfogadva, elfogadva. 29-es. Ayla Sender asszonyé, mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 30 es módosítóm, Cornelis de Jong és Bő Szondergárd mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 sajátom mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es, Ajel a Szender mellette, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Tehát a 32-esről Ajella Sanders hogy módosító indítványáról elektronikus szavazást indítunk. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 12-15 ellenében elutasítva. 33-as. Érenhauser mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-os Marta Andreasen mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es, ez a sajátom mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva. 39 Marta Andreasen mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 40-es jelentéstevői mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 41-es Ajala Szender mellette, ellenem, tartózkodás. Hát, nem tudom, ellenőrizzük ezt inkább le. 41-esről akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 15-11 ellenében elfogadtuk. Akkor most De hát ezt ugye módosítottuk. Tehát akkor most pedig a 44-esről szavazunk a módosított formájában, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es a Gressle módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45. Ki támogatja a 45-öt? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 46-os. Matyő asszonyé és Gressla asszonyé. Két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 47. Szöndegár mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 48. Enyém. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadva. Hát ellenőrizzük le, hogy nehogy már magam fele húzon a saját kezem. Ik sluit de stemming. 15 voor, 11 tegen. 15-11 ellenében. A következő módosító, 49 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es jön most, 50-es. Ki támogatja az 50-est? Ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es, ezt fedi az 50-es, az, tehát az 50-es bukott, tehát az 51-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es, De Jong Söndergaard mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 53-as, Chris Davis kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 54, Chris Davis mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös módosító ki támogatja? Na ki ez, aki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Hát ellenőrizzük le az 55-öst. Azt mondanám én. Szletszemi. Lezárom a szavazást. 15-10 ellenében elfogadva. 56. Érenhauser. Két részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 57-es Érenhauser mellette, ellene, tartózkodás. Nem látom jól, ellenőrizzük ezt le. Látsz, mi? Zárom a szavazást. 14-11 ellenében. 58. Nem, 59-es ügyem. Mellettem. Ellene. Elutasítva. 60-as. Cseszkova mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor most az egyes kompromisszumról szavazunk. Mellette, ellene, elfogadva. 62, 61, 63, 64, ez okofogyottá vált. Tehát a 65-ről szavazunk. Jargen Brand és Cordélis de Jong mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadva. 66. Veronik Matyő és a többiek mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as Gressle asszonyi kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki? Hát nem látom ezt jól, ellenőrizzük le elektronikus módon. Lezárom a szavazást. Uh, aanvaard. 69 Gressle.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 74, Makovij, wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Verworpen. 75, Ehrenhauser, wie is voor? Wie... Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítva, de ellenőrizzük le. Tehát 76 Sondergaard de Jong. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 ellenében, ahogy mondtam, elfogadva. 80-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. 79 Epping Csernék és a többiek mellette. Ellenem. Tartózkodott valaki elutasítva. 77 Sören Bob Sondergaard kitámogatja. Kiellenzi tartózkodás elutasítva. 78 az én módosítom kitámogatja. Kiellenzi tartózkodás elfogadva. 81 Chris Davis mellettem, ellene, tartózkodás utasítva. 82 sajátom mellettem, ellene, kitartózkodott elutasítva. 83. Epping stársai kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki. Hát egy picit aktívabban mutogasson a kollégák, mert nem nem látjuk, de most tovább megyünk, 84-es. Een of andere richting uitsluitend zijn, maar ik kon het niet zien. Uh, ik sluit... Tényleg lezárom most a szavazást, igazából nem lehetett látni. Támogatták. Rendben van, következő mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 85, ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. 86 Cseszkova mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88 Péter van Dálem mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87 Andreas asszony Gressel asszony szóbeli módosítójával mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es Péter van Dálem mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 91 Makovály mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 92-es Makovály mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 93-as, de Jung Sörnergárd mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94 Eszter de Lange mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 Péter van Dalen mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97 Makovai mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodott-e valaki elutasítva. 99 ez a sajátom, kitámogatja. Nem, akkor az előzőt, a 98-ast csekkoljuk, azaz magyarul le is ellenőrizzük elektronikus formában. Lezárom a szavazást. 3-23 ellenében elutasítva. Elutasítva, mégpedig nagyon. 99, ez a sajátom mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Százas, Gressel asszony kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 101, kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elutasítva. 102-es, Andrásszan asszony kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elutasítva. 103. Cseskova asszonyi mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104 sajátom mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107 Matyő Összöny és a többiek támogatja, ellenzi, elfogadva. 108 Érenhauser mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És most pedig a végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Sluitstemming. 24 voor 3 igen, tehát 24-3 ellenében elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Meneer Brandi. Ja, dank u voorzitter. We hebben amendement 5. Köszönöm szépen, elfogadtuk az ötös módosító indítványt, megkérjük ezzel azt, hogy külön vitát tartsunk a áprilisi plenáris ülésen a parlament mentesítéséről. Tudom, hogy a elnökök értekezlete előző hónapban úgy döntött, hogy erre nem kerül sor, annak érdekében, hogy megelőzzük azt a furcsa helyzetet, hogy a plenáris ülés áprilisban vitát eh, kell, hogy tartson. Nekem a bizottság elnöki az lenne a kérésem, hogy írjon levelet eh, az elnökök értekezletének, eh, és ezt még egyszer emelje ki, és utaljon az itteni szakbizottságbeli szavazás eredményére ennek során. Rendben, a kérés az egyértelmű. Jens Geyer, parancsoljon. Azt gondolom, hogy erre nincsen szükség. Ugyanis az eh, előzetes plenáris rendjén külön vitát irányzunk elő, ugyanazt az információval rendelkezem, mint te, tehát még egyszer mondom, Otis jelentéstevő asszonynal külön szavazást irányzunk elő a parlament mentesítéséről, és utána a joint debate-et tartunk, közös vitát tartunk, illetve a szavazás előtt. Send, uh, über, über, you, yeah. Van a szekretariát krijg uh, A titkárságtól megkaptam a megerősítést, hogy amit állít a Geyer úr, az úgy is van. Sajnos ez van, Gerbrandi úr. Hát pontosan erről van szó. Minden évben ez van. Itt egy közös vita van. Az ötös módosító azt kéri, hogy külön vita legyen Martin Schulzal, eh, elnökölve, tehát neki kell az elnökséget adni a vita során. Ez lenne a lényeg ennek a módosító indítványnak. Tehát a parlament elnöke nyilvánosan is felelősséget kell vállalnia a saját intézmények költségvetésért. Ezt, ezért kérjük a külön vitát, és nem szeretnénk közös vitát, egy külön vitát akarunk, ez volt a dolognak a lényege. Az én információim szerint ez nem része a napirendnek. Ajala Szender asszony, ön is kíván reagálni? Én csak azt akartam mondani, hogy arra az eredményre jutottunk, és ezt most általánosságban fogalmazom meg, különben nagyon ellentmondásosan hangzik, hogy a többi intézményt is szeretnénk velünk együtt tudni. Tehát akkor Barózó úrnak a bizottság esetében, illetőleg a tanács esetében is meg kell jelennie az elnöknek. Ha már egyszer egy elnöknek meg kell jelennie, akkor jelenjen meg mindenki. Én szeretném, ha ez így lenne. Persze, persze nem akarunk pápábbak lenni, mint az új pápa. Um, behalve de heer, Gerbrandi. Gerbrandi úron kívül ön jelentkezett, még megadom ennek a szót a saját munkatársainktól. Megkapom az utolsó érvényes, hatályos napirendet ami a korábbi tervezet módosításával született, és abban mégiscsak szerepel a vita, tehát Jens Geyernek igaza van, benne van valóban a napirendben, úgyhogy elnézést kérek a félreértésért. Meneer Odi? Odi úr? Eh, eh, Köszönöm szépen. Ellentétben a kollégával én úgy gondolom, hogy ha az elnök részt vesz a vitán, akkor nem elnökölheti a vitát. Maar dan heb je ondervoorzitters. Laat ons... Uh... Gerbrandi, tehát úr tehát feltett egy kérdést. Úgy gondolom, hogy eh, Gerbrandi úr az önmagyarázatával megelégedett és akkor ezt a kérdést elintézetnek tekinthetjük. Rendben, akkor átérhetünk a szavazásra az utolsó mai témában, ugye? A hetes napi rendi pont következik. Kalfin úr jelentése, véleménye. Kíván szólni? Kalfin úr, nem látom itt, de igen, itt van, parancsoljon. Kíván szólni? Just, uh, uh, Csak nagyon röviden, elnök úr. Voltak éppen két külön dologról szavazunk, a külügyi szolgálatról és különböző más eljárásokról, ezt ki akarom emelni. Ez nem a mentesítésről szól, hanem van egy áttekintés, amelyet uh, a külügyi szolgálatról készítenek, az AFET, az illetékes, mi csak egy véleményt készítünk az ő jelentéséről, és <clears throat> ezek itt a 2011-es mentesítés alatt szerepelnek, de voltak éppen itt egy review-ról van szó. Gressla asszony nyújtott be egy sor módosítót, a szavazólistán világosan mondom el, de még egyszer az 1, 3, 4, 5-öset támogatom, Gressla asszony módosítója közül azt gondolom, hogy itt egy szóbeli módosító semmit sem ront a szövegen, sőt esetleg javít is. Oké, okay. dankjewel, uh, Rendben, köszönöm, Kalfin kolléga. Ezek tehát akkor a módosítók az önjelentésével kapcsolatban. Van esetleg más megjegyzés még? Nincs. Rendben, akkor átérünk a szavazásra. Első módosító indítvány Gressler asszony tollából kitámogatja. Tehát Gressler asszony az ön javaslatára van szó, gondolom támogatja. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Második módosító Gressler asszonytól ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de akkor ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító indítvány, úgy szintén Gressz Lasztonytól. Ki van mellette? Ki van ellene? Bocsánat, igen, szóbeli módosítóval, tehát hármas módosító, szóbeli módosítóval ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtók, négyes módosító, Gressle asszonytól, az jelentéstevő szóbeli módosítója, aki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosító, szintén az előadó szóbeli módosítójával, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. És ezzel el is érkeztünk a zárószavazáshoz, amit elektronikus úton fogunk megtenni. Lezárom a szavazást. És ez egyhangulag el lett fogadva, gratulálok, Kalfin úr. Ezzel pedig elértünk a mai teendőink végére, és egy órájuk van, hogy italokat fogyasszanak. Holnap 9 órakor találkozunk. Wow, what efficiency.